Én magam is európai parlamenti képviselő voltam, és mindig, mindig támogattam az Európa párti megközelítést, és kilenc évig voltam az Európai Parlament képviselője, aminek során soha nem rendeztem olyan botrányokat, mint ön, hanem mindig pozitív megoldásokat próbáltam kínálni az Európai Uniós intézményeknek. És mindezek után pedig nem fogadom el öntől, hogy azt mondja nekem, hogy ellentétben állok, ellenséges vagyok a parlamenttel, hiszen hiszek az egységességben. Ön említette a romániai eh, tiltakozásokat, ami augusztus 10-én volt, de mi a helyzet Franciaországgal? Franciaországban is tiltakozások vannak. Most akkor arról miért nem szólt? Franciaország saját döntéseket hozott. és egyetlen francia európai parlamenti képviselő sem kezdi el kritizálni a saját országát, a saját országában történteket. Ezért azt gondolom, hogy hinnünk kell az Európai Uniós intézményekben, én ezt teszem, és azt gondolom, hogy az Európai Uniós intézményekhez való hozzáállásunk nagyon is számít azoknak a polgároknak, akik otthonról követnek minket Említettem a sajtószabadságot, és nagyon súlyos vádakat fogalmazott meg. Kedves kollégák, régebbi kollégák, biztos úr, biztosíthatom önöket afelől, hogy a román kormány semmi köze nincs ehhez a problémához. Ez egyszerűen egy álhír. Önöket félretájékoztatták. Ez jó példája annak, amit, amihez nem szabad csatlakoznunk. Tény, hogy egy TV egy TV csatornának 10 percre fel kellett függesztenie a műsorszórást, ezt a Nemzeti Audiovizuális Tanács döntötte el a román kormánynak, semmi köze nincs ehhez a döntéshez. Ugyanakkor viszont azt kell látnunk, azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan adhatunk nagyobb hitelességet az általunk meghozott döntéseknek, annak érdekében, hogy jövőben európai politikusokként nagyon óvatosak legyünk azzal kapcsolatban, hogy mit mondunk, és hogy a mondatainknak az alapját tények szolgáltassák, hiszen mindenki az alapján fog megítélni minket, hogy mit mondunk. Ami ennél is fontosabb, az az, hogy az európai projektre is ez nagy befolyással lesz. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm az Európai Parlament, az Európai Bizottság támogatását, és mindannyiunknak nagyon sok sikert kívánok a közös európai projekthez. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök, ezzel akkor lezárom a vitát, és most pedig a következő napi rendi pontra fogok áttérni, mégpedig az LKB 2017. évi éves jelentésére Mátó képviselő a jelentéstevő. Gyurek képviselő, parancsoljon! w czasie poprzedniej debaty po wypowiedzi pana posła bullmanna prosiłem o zabranie głosu w kwestii proceduralnej. bullmann úr szót kért egy ügyrendi kérdés kapcsán. Az a jog, hogy valaki hozzászóljon egy ügyrendi pont kapcsán, ez nem egy magától értetődő jog, ez benne van az Európai Parlament szabályzatában, de ezen cikk értelmében nagyon egyértelműen rendelkezik erről a jogszabály, és az elnök kötelessége egy ilyen esetben az az, hogy a házszabálynak megfelelően reagáljon egy ilyen kérésre. De én úgy gondolom ebben a kérdésben, hogy botrány a, volt a fasiszta jelző használata egy európai kormányra nézve. Én azonban nem tudtam hozzászólni, Szaszoli úr nem adta meg a szót az előző vitában. Egy korábbi témában megadta a szó, de nem lehet így bánni az Európai Parlamenttel, nem lehet így irányítani az Európai Parlamentet, ugyanis a parlament elnökének egyik kötelessége az az, hogy a különböző képviselők hozzászólási jogát védje. Annak érdekében, hogy a demokrácia működjön a jogállamon belül, ott kell kezdenünk, hogy itt a parlamentben példát mutatunk. Köszönöm. Igen. megvizsgálom a történteket, hogy annak megfelelően reagálhassak. Attendiamo. Most Drági úrra, Drági elnök úrra várunk. Nos, először is az előadónak, Mát úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszöntöm drági urat, mint mindig. Egy nagy öröm számunkra, hogy itt van a parlamentben. Először is szeretnék az árnyékrendtéstevőknek köszönetet mondani, illetve a többi kollégának is, együttműködésért és támogatásáért, hogy most ismertethetek egy olyan jelentést, ami szerintem egy nagyon jó jelentés. 20 éves az euró, és most a legnépszerűbb. Az állampolgárok háromnegyede úgy gondolja, hogy ez a gazdaságra nézve nagyon jó. 11 ország közös fizetőeszköze volt kezdetben, most már 19-en, és 340 millió állampolgár használja sőt a 20. évfordulójához egy nagyon jelentős év után érkezik az euró. 2017-ben az európai gazdaság az elmúlt tíz évben a legnagyobb növekedési rátát mutatta, de ami még fontosabb az az, hogy az összes tagállam láthatta, hogy a gazdasága bővült. El kell ismernünk, hogy ez az Európai Központi Bank monetáris politikájának is köszönhető, valamint azon strukturális reformoknak, amelyeket nagyon sok tagállamban véghez vittek. Az elmúlt adatok, amiket az Eurostat közölt tavaly júliusban, bizonyítják, hogy a jó irányba haladunk. A gazdasági növekedés 18-19-ben konszolidálódik, a kétszázalékos küszöb fölött a munkanélküliség gyakorlatilag a válság előtti rátákat mutatja, kb. 7 os azzal egyidejűleg, hogy a foglalkoztatottak száma, illetve az euróövezetben a munkaerőpiacon résztvevők száma a legmagasabb értékeket mutatja, amióta jött az Európai Gazdasági és Monetáris Unió 1999-ben, de nem minden pozitív. Riasztó a konvergencia hiánya, illetve az a tendencia, hogy egyes tagállamok nem próbálják a strukturális államadóság hiányukat rendezni. Az Európai Központi Bank, amelynek a függetlensége, a jogi függetlensége kulcsfontosságú, eleget tesz a mandátumának, annak érdekében, hogy az infláció a 2% alatti, de azt megközelítő határnál maradjon. A 2019-20-as időszakban várhatóan 1,7% körül lesz az infláció, és ez kétségtelenül a foganatosított intézkedéseknek köszönhető a magánszektornak nyújtott hitelezés is 3%-os évi növekedést mutatott, az elmúlt években, ugyanakkor óvatosak kell legyünk, mert bizonytalanság figyelhető meg az Európai Unióban, hiszen a populizmusok erősödnek, ugye a Brexit kilépé, a Brexitnek köszönhetően is vannak egyéb kapcsolódó kockázatok is. Ezért az erőfeszítéseink arra kell, hogy irányuljanak, hogy garantáljuk, azt, hogy továbbra is a gazdasági növekedés ösvényén haladjunk és munkahelyeket teremtsünk. Ez ugyanis a valódi szociális politika. Ehhez kulcsfontosságú egy olyan környezetet fenntartani, amely kedvez a beruházásoknak, hogy elérjük a válság előtti szintet. Ebből a szempontból fontos, hogy az LKB további lépéseket tegyen, és garantálja, hogy a monetáris politikája eléri azt a célt, hogy a reál gazdaságba folyosított hiteleket erősítsük, főleg a KKV-k számára, hiszen ők képezik a gazdaság gerincét, és a monetáris expanzió a társadalom egészét szolgálja. Ez a jelentés, amelyet kidolgoztunk és amelyről holnap szavazunk, tartalmazza az összes monetáris politikával kapcsolatos elemet értékeljük a különböző intézkedéseket, amelyeket meg kellett hozni, és ugyanígy örömmel fogadjuk azt is, hogy ezen intézkedések fokozatosan csökkenjenek, amennyiben a gazdasági helyzet ezt lehetővé teszi például a kamatlábak növekedése, illetve az eszközök vásárlása, vagy a vállalati kötvények vásárlása, és természetesen az, természetesen az államadóság vásárlása az euróövezetben. De fontos, hogy az LKB a strukturális problémákat a tagállamok helyett nem tudja megoldani. A tagállamok az európai intézményekkel együttműködve kell, hogy nemzeti szinten fellépjenek, hogy megteremtsék azokat a szilárd alapokat, amelyekre épül az Európai Unió. Az LKB intézkedései átmeneti jellegűek, és a fő előnyük az az, hogy időt biztosítanak a tagállamoknak, hogy azok konszolidálják a fiskális helyzetüket, és végrehajthassák a strukturális reformokat, amelyek megteremtik majd azokat a feltételeket, amelyek mentén folytatható a gazdasági növekedés. Mindannyian ezen dolgozunk. Köszönöm szépen. Ahora most pedig az EKB elnökének, Mario Dráginak fogom megadni a szót, és nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk ide az Európai Parlamentbe. Illetve azt is köszönöm, hogy velünk volt, amikor az Euró 20. évfordulójának ünnepélyes megemlékezésén vett részt, és nagyon örülök, hogy az EKB elnökeként ilyen szorosan együttműködik az Európai Parlamenttel. Tisztelt parlamenti elnök úr, az Európai Bizottság alelnöke, tisztelt parlamenti képviselők. Nagy örömömre szolgál, hogy ma itt lehetek önökkel, hogy megbeszéljem önökkel az EKB tevékenységeit, illetve az állásfoglalás tervezetüket, amely a 2017-es jelentésünkhöz kapcsolódik. 20 évvel ezelőtt 1999. január 1-én az eurót hivatalosan is bevezették, és megkezdődött az eurórendszer, és megkezdte monetáris műveleteit 11 Európai Uniós országban vezettük be az egységes valutát, és ez történelmi jelentőségű lépés volt a kontinens számára és a gazdasági integráció szempontjából pedig hatalmas előrelépés. A 20. évforduló lehetőséget biztosít számunkra, hogy elgondolkozzunk annak sikerein, illetve hogy megvizsgáljuk, milyen tennivalók várnak még ránk az euróra, hogy az összes előnyét tudja biztosítani. Ebben az összefüggésben szeretnék visszatekinteni az EKB monetáris politikáira, és leltárt vonjunk arról, hogy mit tudtunk meg, mit tanultunk meg, és milyen kihívásaink vannak. Elsősorban az elmúlt hét évre szeretnék összpontosítani, amikor is az LKB e elnöke voltam. Azon két évtized során, amióta létezik az eurozóna, nem tudna ennél jobban eltérni egymástól az első tíz évet, ugyanis a makrogazdasági stabilitás jellemezte, a, a második évtized azonban a legrosszabb gazdasági válságot élte meg a nagy gazdasági világválság óta. Tehát e két időszak nagyon eltérő monetáris politikai válaszokat igényelt, illetve eltérő eszközöket a válság előtti időszakot a gazdasági ciklus mérsékelt eltérései, kilengései jellemezték az LKB, az árstabilitást tudta biztosítani, mégpedig a kamatlábak stabilizálásával. Azonban a válság jelentős mértékben átalakította a politikai és monetáris térséget, amelyben dolgoztunk igyekeztünk biztosítani monetáris politikáink hatékonyságát és stabilizálni az eurozóna gazdaságait. Ehhez viszont arra volt szükség, hogy finomítsuk az LKB eh, kommunikációs és elszámoltathatóságával kapcsolatos hozzáállásunkat. Amikor 2011. novemberében az LKB elnöke lettem, az eurozóna nagyon nagy kihívásokkal szembesült a gazdaság visszalépett a Lehman válság utáni időszakban, és 2010-től kezdődően viszont az államadóság fenntarthatóságával kapcsolatos bizalmatlanságok olyan ördögi kört alakítottak ki, ami a zsugorodó gazdasági tevékenységet eredményezte az LKB kamatlábak csökkentése. Nem adták át, nem továbbították a vállalkozások és a háztartások felé. És azt tapasztaltuk, hogy nagyon komolyan megakadt a monetáris politikai eh, transmissziós mechanizmus, ami viszont óriási veszélyt jelenthetett volna az árstabilitás számára. Az LKB e két politikai eszköztárral reagált, az LKB e likviditását három éven át biztosítottuk, rendelkezésre bocsátottuk a bankok számára, illetve a a bankok rendelkezésére álló összegeket is kibővítettük, és így módon a finanszírozási feltételeket javítottuk. Ezen kívül pedig az A LKB e az úgynevezett OMT-ket bevezette 2012 nyarán, ami megszüntette a redenominációs kockázatot a kötvénypiacokon, ami a lehetséges, az eurozóna lehetséges felbomlásával kapcsolatos félelmek miatt alakult ki. Azonban a válság nagyon mély sebeket okozott a gazdaságban. Meredeken emelkedett a munkanélküliség, a cégek csökkentették a befektetéseiket, és jól lehet, ez a pénzügyi fragmentáció csökkent, a bankok csökkenő mérleget mutattak, és kevesebb hitelezési hajlandóságot. Így módon pedig a csökkenő hitelnövekedés valósult meg, az infláció pedig lefelé irányult. Az infláció a céljaink alatt van jóval. Az EKB most egy új szakpolitikai kihívással néz szembe, ugyanis nem csupán a transmissziós problémákat kell megoldanunk, hanem a szakpolitikai álláspontunkat most a deflációs kihívásokra reagálva kell megoldanunk a hosszú távú viszont finanszírozási problémák megoldása pedig olyan viszontfinanszírozási, hosszú távú viszontfinanszírozási lehetőséget biztosított a banki ágazat számára, amire igen nagy szükség volt. Negatív rátákat alkalmaztunk a túlzott tartalékokon annak érdekében, hogy a bankok kölcsönözhessenek, hitelezhessenek a cégeknek és a háztartásoknak. Majd az APP nevezető programot is bevezettük. Ez az értékpapírokra és a vállalati kötvényekre vonatkozott. Megnövekedett a kockázat azzal kapcsolatban, hogy az infláció megakad. 2015. januárjában azonban ezt az APP programot az állami kötvényekre, az államkötvényekre is kiterjesztettük az eszközfelvásárlásunkat rekalibráltuk annak érdekében, hogy az inflációs kitekintéseknek megfelelően kiigazíthassuk azt, és ezt pedig a politikai ráták csökkentésével hoztuk összhangba. Az elvárásainkat kommunikáltuk a jövőbeli politikákkal kapcsolatban, és ez pedig eh, sikeresen hozzájárult ahhoz, hogy a bizonytalanságot csökkentsük, a várható, a rövid távú kamatlábak a várható alakulásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy megfelelő finanszírozási feltételeket teremtsük. Ezen szakpolitikai intézkedéseknek köszönhetően az eurózóna gazdasága fellendült, 22 egymást követő negyedévben évben gazdasági növekedés történt, 9,6 millióval több ember dolgozik most az eurozónában, mint 2013 második negyedévében, ami a válság legmélyebb, legsúlyosabb pontja volt. Tehát öt év alatt történt ez a pozitív változás, a munkanélküliség iráta 79 ra csökkent, 2008 óta ez a legalacsonyabb ráta. A foglalkoztatási ráta pedig a 15 és a 74 év közöttiek körében 54%-ról 59%-ra emelkedett 2018 második negyedévében, ami a legmagasabb ráta az eurozónában. A fellendülés legfőbb mozgatórugója a belföldi gazdaság, a belföldi kereslet, illetve a javuló munkaerőpiac járult ehhez hozzá. És a gazdaság ilyen fajta erőssége a bizalmunkat is megerősítette, hiszen az inflációs céljainkat fenntartható módon tudjuk kezelni. 2017 óta fokozatosan csökkentettük a nettó eszközvásárlás havi bázisát, decemberében, tavaly év decemberében például bízhattunk abban, hogy az inflációs ráta fenntarthatósága megmarad. Ugyanakkor viszont a közelmúltbeli gazdasági változások gyengébbek voltak, és a bizonytalanságok pedig, amelyek elsősorban globális tényezőkre, tényezőkhöz fűződnek, prominensek. Azon, ez azt jelenti, hogy nem dőlhetünk hátra ugyanis nagyon sok monetáris politikai stimulusra van szükség ahhoz, hogy a belföldi árnyomásokat leküzdjük középtávon. A kiemelt LKB e kamatlábak tekintetében pedig, amit megerősített az eszközök, az eddig felvásárolt eszközök állománya alátámaszt. Ennek köszönhetően a monetáris akkomodáció megvalósulhatott, annak érdekében, hogy az inflációs céljainkat elérhessük. Mit tanultunk a tapasztalatainkból? Az EKB monetáris ez, ö, kerete három dolgon alapul. Egyértelmű mandátum az árstabilitás elérésére, függetlenség az általunk felhasználható eszközök tekintetében, és erőteljes elszámoltathatósági keret. Ezen elemek fontosságát a válság csak megerősítette. Először is azt láttuk, hogy egy jól meghatározott mandátum létfontosságú a hitelességünk szempontjából, ugyanis ez biztosítja, hogy az LKB mindig a teljes eurozóna érdekeit szolgálja, és nem fogja elsöpörni azt, nem fogják elsöpörni azt az érdekcsoportok. Másodszorban azt is láttuk, hogy az eszközök függetlenség a monetáris politikának nagyon fontos eleme, ugyanis lehetővé teszi az EKB számára, hogy a nagy megrázkódtatásokra gyorsan reagáljon, különösen a rendkívüli időkben, illetve egy jól felszerelt eszköztár, ami standard és nem standard eszközöket egyaránt tartalmaz, ez elengedhetetlennek bizonyult, a, akkor, amikor a monetáris politikai transmissziónkat valami akadályozza. Harmadik pedig az, hogy láthattuk, mennyire fontos az erőteljes elszámoltathatósági keretrendszer, Különösen akkor, amikor a központi bankoknak olyan eszközöket kell használjuk, amelyeket a nagy, a nagy közönség nem ért. Az elke, a központi bankok nagyon határozott és nagyon jól megalapozott hatóságok lehetnek, azonban nem megválasztott képviselők. Ezért igyekeztünk javítani a kommunikációs tevékenységünket és megerősíteni elszámoltathatóságunkat. Az igazgató tanács például a monetáris politikai üléseit nyilvánossá tette, az Európai Parlament például egyre többször részt vehet ezekben, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a döntéseinket elmagyarázzuk, és igazoljuk, bemutassuk, hogy hogyan működik az LKB annak mandátumával összhangban, ami a legitimitásunk alapvető pillére. A válság nagyon sok tanulságot hozott nekünk. Az eurozóna a válságba hiányos intézményi szabályozási kerettel lépett be, nem csak a banki ágazatban, hanem más területeken is a gazdaságpolitikákat illetően a banki unió létrehozása, az európai stabilitási mechanizmus megerősítette az Európai Uniós hatóságok képességét, hogy reagáljanak a jövőbeli válságokra. A nemzeti szintű reformok, illetve az euró melletti elkötelezettség, ugyanakkor ugyanúgy megerősítést kaptak a közös projektünk keretében. Azonban a szükséges változások időigényesek. Azonban az eurozóna ezt az időt elveszítette a fellendülés során. Monetáris uniónk tehát most jobb formában van, de még mindig sok tennivalónk van. Az Ekon bizottság ülésén a meghallgatásunk elmondtam már ezeket, és az önök állásfoglalás tervezete is mutatja, hogy mennyire fontos az eurozóna ellenálló képességének megerősítése. Az ellenálló képesség pedig az eurozóna azon képességen alapul, hogy egy tág szakpolitikai mixet tudjon használni, például prudenciális vagy strukturális eszközök segítségével. Befejezésként elmondanám, hogy az eurozóna első két évtizede során evolúció volt megfigyelhető azzal kapcsolatban, hogy az EKB monetáris politikáit hogyan kezeli az árvár, árstabilitással kapcsolatos válságok miatt pedig az LKB arra törekedett, hogy a mandátumát a továbbiakban is teljesítse. Ezt meg fogjuk tenni egyébként mindakkor, amikor arra szükség van, a mandátumunknak megfelelően, amit az Európai Unió szerződések határoznak meg, és teljes függetlenséggel, amit a saját jogi keretrendszerünk határoz meg ma kimondhatjuk, hogy az eurozóna feltört abból a válságból, abból a súlyos válságból, amit a saját létezését is fenyegette. Kiléptünk, de elsősorban azért, mert ellenálló képességet, energiát mutatott, mutattak az európai polgárok vállalkozói szellemiséget, és megbíztak vezetőik euró iránti elkötelezettségében. Szakpolitikai válaszunk, illetve a gazdasági és monetáris unió architektúrájának változásai szintén segítettek, hogy az eurozóna kilépjen a válságból. Nagyon sok szempontból ma erősebb a monetáris uniónk, mint mondjuk 2008-ban volt. Ezt tükrözi például az euró népszerűsége, ami a lehető legmagasabb szintű volt 9 hónappal ezelőtt annak bevezetése óta, de még mindig több munkára van szükség ahhoz, hogy a gazdasági és monetáris uniót kiteljesítsük és ellenálló képesebbé tegyük. Az Európai Uniónak ugyanis állandó politikai elkötelezettségre van szüksége nemzeti és európai szinten egyaránt és a különböző szakpolitikai területek között e tekintetben tanúsíthatom, hogy milyen alapvető fontosságú szerepet játszik az Európai Parlament, és ilyen szerepet játszott az, a válság legsúlyosabb évei során. Biztos vagyok abban, hogy a fennmaradó munkát el tudjuk közösen végezni a gazdasági és monetáris unió kiteljesedésével kapcsolatban. Hitelességünk a függetlenségünkön alapul, illetve a mandátumunkkal kapcsolatos elszámoltathatóságon. Az Európai Parlament az EKB-t elszámoltathatja, és ez pedig legitimitást biztosít számunkra. LKB e elnökként ez az utolsó felszólalásom itt az Európai Parlamentben, ezért köszönetet mondonok, mondok önöknek azért, hogy milyen jó együttműködést folytathattunk, milyen támogatást kaptam önöktől, és hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy elmondjam, beszámoljak az LKB e politikáiról. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Elnök úr. Köszönöm az Európai Parlamenthez intézett beszédét. A mandátum a végéig természetesen folytatódik az együttműködésünk, annak ellenére, hogy ez volt az utolsó nyilvános felszólalása itt, de természetesen a hivatali idejének lejártáig együtt fogunk működni. Még egyszer köszönöm a remek együttműködést, és most az Európai Bizottság alelnöke Valdis Dombrovskis kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt drági elnök úr, tisztelt kollégák, először is szeretnék az előadónak, Gabriel Mátónak és az Econ szakbizottságnak köszönetet mondani ezért a jelentésért. Egy nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma, és megvitathatom önökkel, illetve Mário Drágival ezt a kérdést és különösen igaz ez az euró 20. évfordulójának alkalmából. Ezen 20 év alatt az euró, az euró egy sikertörténetnek bizonyult, az emberek nagy többsége támogatja. Az európai állampolgárok háromnegyede úgy gondolja, hogy az euró, mint fizetőeszköz jó dolog Európa számára. Az Európai Központi Bank tevékenységéről kapcsolatos vita az demokratikus elszámoltathatóság fontos megnyilvánulása. Szeretném leszögezni, hogy a bizottság osztja azt a bizalmat, amelyet a jelentésben is megfogalmaztak. Az LKB függetlensége a monetáris politikájának végrehajtása során kulcsfontosságú az árstabilitás céljának elérése szempontjából a függetlenség és az elszámoltathatóság összefonódik, és elismerjük az EKB átláthatóságra és demokratikus elszámoltathatóságra irányuló erőfeszítéseit az állampolgárok, illetve a parlament felé. Ugyanígy osztjuk a jelentésben megfogalmazott nézetet, miszerint a monetáris politika önmagában a fenntartható gazdasági növekedés nem képes elérni, az euróvezet gazdaságát nagyra törő, szociális szempontból kiegyensúlyozott, környezetbarát és vállalkozásbarát fiskális politika kell, hogy alátámasza. összhangban a stabilitási és növekedési paktummal. A jelentés a tőkepiaci unió elmélyítését is szorgalmazza, Ezáltal az ellenálló képességet javítjuk a sok hatásokkal szemben, és a monetáris politika a monetáris unióban eredményesebb lesz. A bizottság osztja azt a nézetet is, hogy a jobban összekapcsolódó európai tőke piacok a tőke unió részeként az euró nemzetközi presztízsét is javítják majd. És az euró fokozottabb nemzetközi szerepét is. Decemberben egy közleményt is kiadtunk ezzel kapcsolatban. Megerősíthetjük a konstruktív elkötelezettséget, amely a parlament és a központi bank között kialakult az elmúlt években. Köszönöm. Köszönöm szépen az alelnök úrnak. Most pedig Delange képviselő kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, és Mátó úrnak is köszönöm a kitűnő jelentését, valamint az Európai Központi Bank elnökének is köszönöm az ismertetést a 2017-es évi jelentéssel kapcsolatban. Megelégedéssel konstatálom, és ezt a jelentés is tartalmazza, hogy a bankok jó része kihasználta a kedvező feltételeket a mérlegek javítása érdekében, a nem teljesítő hitelek állománya csökken, de vannak kivételek is. Örülök annak, hogy Gualtieri kollégával és a konstruktív tanácssal együtt sikerült most első alkalommal kidolgoznunk olyan szabályokat, amelyek kötelező érvényűek a jövőben az összes euróbankra nézve a nem teljesítő hitelek kezelésével kapcsolatban. Az LKB e említi, hogy ezen hitelek állományát csökkenteni kell. Az EDIS-ről, a betétbiztosítási rendszerről is szó van a jelentésben. Úgy gondolom, hogy a Banca Rige helyzete Olaszországban jól mutatja, hogy miről is van itt szó. Az olasz rendszert nem azért vették be, hogy a betéteseket védjék, hanem azért, hogy feltőkésítsék a bankokat. Tudjuk, hogy egy ilyen korai beavatkozás bizonyos feltételek mellett alkalmazható, de vannak tagállamok, amelyek gyakrabban élnek ezzel a lehetőséggel, és végeredményben ez azt jelenti, hogy az adófizető fizeti meg ennek az árát, holott nem ez volt az eredeti szándék. A tanácsban a blokkolás bizonyítja, hogy egyes tagállamok számára egy ilyen európai rendszer létrehozása nem igazán fontos, de akkor mi az értelme annak, hogy legyen egy közös európai keret? Megoldásokra van szükségünk, mert Európában végeredményben jobb az, hogyha megoldást mutatunk fel, ahelyett, hogy akadályozzuk az előmenetelt. A felelősség a nemzeti biztosítási rendszereknél kell, hogy legyen, és csak ezt követően érvényesülne az európai szolidaritás. Volna egy konkrét kérdésem is az LKB e elnökéhez aki mindig síkra szállt a betétbiztosítási rendszerért. Most mit szeretne? Azt, hogy óvatosan járjunk el, ahogyan ezt az Econ is javasolta, vagy inkább várjunk ki, és várjuk meg, hogy elkezdődjön a következő ciklus, hogy megbírkozunk ezzel a kérdéssel. Grazie, grazie. Morgano képviselő két percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük drági elnök úrnak, hogy eljött hozzánk, Köszönjük Mátó úrnak a kiváló munkát az Ekon szakbizottsággal. Nem fogok most a jelentés részleteire rátérni, szeretném kiemelni inkább, hogy mennyire fontos, hogy ezt a jelentést elfogadjuk. Aznap, amikor az euró fennállásának 20. évfordulóját ünnepeljük. A monetáris unió precedens nélküli. Az euró mindenképpen sikertörténet az Európai Unió történetében. De még nem teljes. A bankunió és a monetáris unió még nem teljes, még nincsen garanciarendszer, még nincsen monetáris ága, még nincsen saját költségvetés ezen területeken, ezek jelenleg a legnagyobb hiányosságok. De osztjuk azt, hogy az eurót alapvetően pozitívan értékelhetjük. Ugyanakkor nem szabad alulbecsülni a szolidaritás jelentőségét. Soha nem elég a nemzeti felelősség szintje. Még többet kell tennünk azért, hogy elkerüljük azt, hogy magunk között megosztottak legyünk. Ezért 20 évvel az euró létrehozása után még mindig a szociális jogokról, és az eurótérség költségvetéséről és egyéb technikai kérdésekről vitázunk. Ami ezt a jelentést illeti, ami az EKB 2017-es jelentését illeti, és amit Draghi elnök úr elmondott, azt gondolom, hogy rendkívül fontos munkát végeztek. Az európai parlamenti képviselők felé fordulok, a legutóbbi decemberi európai csúcs fényében a rendkívüli LKB intézkedések az eurótérségre vonatkozóan hozzájárultak ahhoz, hogy felléphessünk a válság ellen. De Európa még nem tud tökéletesen válaszolni arra, hogy hogyan védjük meg az európai polgárok érdekeit. Mit tegyünk? Nem szabad, hogy csak a saját országaink szintjén álljunk meg. Dag meneer Draghi, Paket képviselő. Köszönöm, elnök úr. Drági úr. Tíz évvel ezelőtt kitört a pénzügyi válság. Egész Európában elterjedt, mert túlságosan nagy volt az eladósodás, és túlságosan olcsó volt a pénz. Mi volt erre az LKB e reakciója akkor? Még nagyobb adósság, és még olcsóbb pénz. A jelentésből is ezt olvashatjuk, hogy ennek óriási következményei voltak. A biztosítások, a nyugdíjak, a ingatlanárak mind problémásak, kifizethetetlen árakon vannak az ingatlanok mostanra. Azt látjuk, hogy nagymértékben megnő a vállalatok adóssága, a családoké és a közhatóságoké is. A strukturális reformok azon országokban, ahol erre a legnagyobb szükség lenne, ezeket elhalasztják. Ezen túlmenően van egy másik egyértelmű következménye az önök politikájának, annyira alacsony a kamatláb, hogy a megtakarításunknak már nincsen semmilyen értéke. önök rosszul kezelték a bankokat és a közhatóságokat, és ennek az árát a polgárok, az adófizetők fizették meg. Az én generációm, nekünk semmi közünk a 2008-as válsághoz, mi fizetjük meg ennek az árát. Az ön felhatalmazása végéhez ér, éveken keresztül ön úgy elő állította be magát, mint egy tűzoltó, aki a tüzet akarja oltani. Én azt gondolom, hogy az önök politikája éppen, hogy egy piromán politika volt, amely a következő válságot ágyazta meg. Ártői úr két percben. Elnézést, mondja a hozzászóló. Elnök úr, az EKB elnöke, tisztelt előadó, tisztelt kollégák. Akkor, amikor a mandátumunk a végéhez ér, állást kell foglalnunk az EKB jelentéséről. Örömteli egybeesés, hogy ma reggel ünnepeltük az Euró 20. évfordulóját, és nagyon örülök ennek, Draghi úr, hiszen ön most utoljára van itt az Európai Parlament előtt. A jelentésben nagyon sok üzenet van. El tudom mondani azt, hogy az EKB nem csak, hogy korrekt módon töltötte be a feladatát, ennél többet tett. Különösen, ami a második évtizedet illeti. Természetesen az EKB e mindent nem tud megtenni saját maga, a tagállamoknak is elővigyázatosnak kell lenniük, ami a kiadásaikat illeti, ami azt illeti, hogy a polgárokat hogyan tudják jól szolgálni, és hogyan tudják a gazdaság versenyképességét szolgálni. Az EKB elővigyázatos kell, hogy maradjon nagyon sok problémával kapcsolatban, az árak, az infláció, az ingatlanpiac, az, hogy hogyan lehet intelligensen kialakítani a szabályokat, és közben prioritást adni a jövőre vonatkozó beruházásoknak. Azt gondolom, hogy az euró sikertörténet, ez egy elismert sikertörténet. 20 évvel ezelőtt, és ez a világon egyedülálló helyzet, létrejött egy olyan valuta, amely mögött nincsen állam. Ebből is látható, hogy mennyire sürgős, hogy a lehető leghamarabb az eurózónának gazdasági, költségvetési és szociális támogatást adjunk amely ahhoz szükséges, hogy egy mostani hiányosságot, nagy hiányosságot tudjunk kiegyensúlyozni. Most, amikor a gazdasági, keres, a gazdasági világháború veszélye fenyeget minket, most, amikor az Egyesült Államok bizonyos körülmények között a bankokat és a vállalatokat harmadik országokból szankcionálhatják, nekünk is meg kell nézni, hogy milyen lehetőségeink vannak. Az euró és az EKB nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió ellenálló képes legyen. Az euró és az EKB a jelképei annak, hogy mi hiszünk Európa jövőjében. De ha nem figyelünk oda, nem szabad, hogy az EKB a hiányosságokat támassza alá politikai szinten. Elnök, köszönöm szépen. Urtászon képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EKB nem hagyományos intézkedéseivel az eurozóna gazdaságát a felszínen tartotta, de nem igazán racionális módon. Ezen intézkedésekkel kapcsolatban vannak demokratizálódási elemek és, és ahogyan az elnök elmondta, a színnel kapcsolatos eszközök felvásárlása nem járul hozzá az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez azt tudnunk kell, vagy arra legyünk kíváncsiak, hogy képesek vagyunk-e azon reformokat végrehajtani, amelyekkel elkerülhetünk, elkerülhetjük a jövőbeli válságokat. Úgy tűnik, hogy vannak olyanok, akik ezt a reformok, ezeket a reformokat meg akarják akadályozni. Olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek kontraciklikusak, és ilyen jellegű költségvetést kell létrehoznunk, ugyanis az euró jövőbeli gyengeségei nagyon erősödhetnek, és nagyon fontos, hogy 20 év után is hozzá az eredményeket. Köszönöm szépen. Karti képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az LKB e soha nem védte a hitelezőket, hiszen ez a tagállamok feladata. A központi bankok azonban többek között Írországban képtelenek voltak megvédeni a hitelezőket a, a vissza a visszavételtől. Nagyon fontos, hogy erőteljes védelmet biztosítsunk számukra, ugyanis a bizottság és a tanács álláspontja az, hogy az európai bankok tömeges profitját visszaállítsa. Másodlagos piac valósul meg az npl ek esetében, és azt gondolom, hogy a hitelesek esetében az ő a hitelesek megvédése kell legyen az elsődleges feladatunk, és hogyha ezt nem tesszük meg, az emberek joggal kérdezik, hogy ki fogja őket megvédeni. Az Európai Parlamentnek a feladata az, hogy blokkolja ezt a folyamatot. Köszönöm szépen, mondja az elnök, hajten képviselő. Köszönöm, elnök úr, drági elnök úr, az ön mérlege nem fest jól amikor 2001-ben indított, azt hittük, hogy ön egy sólyom lesz, de már akkor tévedtünk. A kamatok olyan alacsonyak, mint soha korábban, és a 7 éves mandátuma alatt egyetlen alkalommal sem növelte ezeket. Németország az euró övezet legfontosabb motorja most a recesszió küszöbén áll, és ez magával fogja ragadni az euró övezetet. Már nincs lehetősége arra, hogy erre egy, egy kamat csökkentéssel reagáljon rendkívül mértékben kibővítette az LKB e mérlegét milliárdokkal, és ezzel a szegényebbek, szegények még szegényebbek, a gazdagok, a gazdagok még gazdagobbak lettek. A target mérleg is teljesen elszabadult Németországnak, majdnem egy milliárd eurós követelése van, ami lehet, hogy elértéktelenedik. Az utolsó mozzanata most az, hogy időre játszik, hogy ezt a romhalmazt majd az utódjára hagyja. Én azt remélem, hogy azok, akik a történelmet írják, felismerik majd azt, hogy az euró övezet gazdasági katasztrófájáért ön a felelős. Köszönöm szépen. Zanni képviselő másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt drági elnök úr, ön is ünnepli most a közös valuta 20. évfordulóját, és valószínűleg ez most egy jó pillanat ahhoz, hogy mérleget vonjunk arról, hogy hogyan alakult a gazdaság az euróövezetben, és hogyan élnek az emberek. Ő most szeretne ünnepelni ezekkel az adatokkal, de én erre nem látok okot. Azok az ígéretek, amelyeket európai állampolgárokként kaptunk, amikor az eurót bevezették, nos, abból nem lett igazából semmi, hiszen óriásiak a jövedelmekben a különbségek, a növekedés nagyon csekély mértékű. Az euróövezet az a térség, amelyben a legalacsonyabb a növekedés mértéke a versenytársakkal szemben, a problémák pedig továbbra is óriásiak elnökként, az Európai Központi Bank elnökeként, ő még az Európai Központi Bank jogszabályban foglalt céljait sem ért el. Az infláció továbbra is jelentős, és a fenntartható adatoktól nagyon messze van, messze van a kétszázalékos határtól. Nagyon sok olyan pénz van, amely a reálgazdaságban nem jut el, az LKB által nyomtatott 100 euróból csak 29 jut el a vállalkozásokhoz, tehát eh, nem igazán van okunk az ünneplésre, és ezt át kell gondolnunk, mert eh, az eurót pont az önmandátum alatt jelentős mértékben leterheltük. Köszönöm szépen, Zárjanopoulos úr egy percben. Köszönöm szépen. Valóban elhangzott, hogy jelentős a munkanélküliség növekedett, ugyanakkor lesznek még kereskedelmi háborúk is, amelyeknek komoly következményei lesznek a politikai nyugtalanság, a Brexit, és lesznek egyéb válságok is, amelyek amelyek léteznek. Majd ön említette, hogy szükség van reformokra, díjazzák a tőkét, a nyereségességet, ugyanakkor az emberek nagyon kis összeggel kénytelenek boldogulni. Nagyon sokan elveszítik, elveszítették már a munkahelyüket, emberek milliói rossz anyagi helyzetben vannak, nagyon sok az öngyilkosság emiatt, ugyanakkor a bankok nyereségekre tettek szert. Tehát azt mondjuk, hogy folytatni kell ezeket a fejleményeket, de ezt téves módon tesszük. a kommunizmust kell erősíteni, hogy fellépjünk ezen barbársággal szemben. Yes, thank you. Rozáti képviselő, köszönöm szépen elnök úr, drági elnök úr. Először is szeretnék gratulálni önnek az euró 20. évfordulója alkalmából, illetve az EKB tevékenységéért egyaránt. Én azt gondolom, hogy ön joggal lehet büszke az elnöki szerepére, az eurozónát 2012-ben egy egzisztenciális válság sújtotta, és azt gondolom, hogy az ön eltökéltségének köszönhetően az euró fennmaradt, sőt virágzik. Nagyon sok bírálatot, kritikát hallhattunk néhány perccel ezelőtt, és azt gondolom, hogy pusztán olyan képet alkotnak önről, amely a tudatlanságot, az ismeretek hiányát jelzi. Ennyi a múltról, és most pedig néhány szóban a jövőről. Azt gondolom, hogy három fontos kihívása van az LKB-nak és az eurozónának. Az európai gazdaság lassulása megfigyelhető és közeleg a következő recesszió. A kérdés az, hogy az LKB meg tud-e birkózni, felkészült erre a válságra. Fontos az, hogy mozgásteret kell kialakítani a monetáris politikában, ugyanis a zéróhoz közelítő kamatláb nem biztosít elegendő lehetőséget arra, hogy segítsük a gazdaságot, és a nem teljesítő hitelekre is szeretnék utalni, hogy ezekkel meg kell bírkozni. Köszönöm szépen, Bresszó képviselő, egy percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek, és köszönöm Drági úrnak az erőfeszítéseit. Az euró bevezetése óta 20 év telt el, és ez pedig az Európai Központi Bank szerepére is rávilágít. Nagyon sok minden elhangzott a vita során, azonban azt gondolom, hogy az európai polgárok már bíznak az euróban, még a válság ellenére is küzdeni kell a defláció ellen, a monetáris stabilitást biztosítani kell, az Európai Bankunió kialakítását is, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy figyelembe vegye az Európai Központi Bank a monetáris politikáinak a társadalmi következményeit. A Banca Carita esete Olaszországban például nagyon drága példája annak, hogy hogyan lehet megvédeni a kisbefektetőket, és hogyan kell megvédeni a kisbefektetőket, illetve azokat, akiknek betétjük van elhelyezve a bankoknál. A banki uniót egy európai betétgaranciával lehetne megvalósítani. Folytassuk tehát ezeket az eredményeket, önnek pedig minden jót kívánok a jövőre nézve. Köszönöm szépen, Luke képviselő, egy perc. Damen und Herren, das Parlament feiert heute 20 Jahre Euro Elnök úr, hölgyeim és uraim, ma ünnepeljük az euró fennállásának 20. évfordulóját. De hát mit is ünneplünk? Őszintén, az euró egymás után okozta számunkra a nehézségeket. Nézzük meg például az államadósági válságot. Még soha nem volt államadósági válság, és nem is lett volna, hogyha nem lett volna euró. Hogyha minden államnak saját valutája lenne, akkor az állam adósságainak meg tudna felelni a saját pénz nyomásával. Nem lett volna ekkora bankválság, hogyha nem lett volna euró. A bankválság azért jött létre, mert nagyon komoly állami államhiteleket vettek fel, és ezt nem tudták utána teljesíteni. Ha nem lett volna bankválság, nem lett volna államhitelválság, és nem lett volna tömeges munkanélküliség szinte mindenhol Dél-Európában. Nem lett volna ilyen óriási a fiatalok munkanélkülisége. Ezen nehézségek az euróból adódnak. Nincs mit ünnepelnünk az euróval kapcsolatban komoly munkát kell végeznünk, hogy az euróval kapcsolatos problémákat valahogy meg tudjuk oldani. Az euró nem teljesítette az elvárásokat, nagyon félre sikerült tapasztalat ez. Pedicini képviselő. Három percben. Köszönöm, elnök úr. Drági úr, olasz tehát az EU-t egyik alapító tagállamából származó polgárként beszélek most önhöz. Olaszország az Európai Unió egyik nagyon fontos befizető tagja. Lenyűgöző előrelépéseket sikerült tennünk, és a polgárok azt látták, hogy a gazdasági eredmények sokkal rosszabbak nálunk, mint Németországban vagy Franciaországban. A 80-as években akár 10%-at is elért a kamatláb. 300 milliárdnyi állami támogatásról beszéltünk, 3500 milliárdnyi kamatot fizetett be az olasz adófizető. Ez teljes botrány volt. Mindezt az európai bankok, az olasz, a francia bankok felvásárolják ezen kincstárjegyeket rendkívül alacsony kamattal, mindenféle feltételrendszer nélkül. Így a bankok spekulálhatnak olyan országok ellen, ahol nagyon magas a spread. Ezen pénzt a semmiből kovácsolják. Egyszerűen néhány nullát utána raknak az összegeknek. Mindeközben ezen kamatokat az európai polgárok a saját megtakarításaikkal, saját valós pénzükből fizetik. Ebben a rendszerben persze a bankok nagyon jó helyzetben vannak. Ők kényük kedvük szerint spekulálnak, növelik a tőkéjüket, segítenek az országoknak. Igen, itt vagyok, elnök úr, azért, hogy a reálgazdaságot finanszírozzák, a KKV-k mindeközben nem férnek hozzá a hitelekhez. És mivel nem férnek hozzá a hitelekhez, ezért nő a munkanélküliség. Az EU-ban a munkanélküliség szintje nagyon magas szintet ért el, Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban a legmagasabb ez. Az EUMS 125-ös cikke kimondja, hogy ami az árinflációt illeti, az EKB feladata hozzájárulni ahhoz, hogy elérje az Európai Uniós célokat, azaz munkahelyet kell teremteni, és az egyenlőtlenségek ellen kell fellépnie. A kérdésem tehát, hogy az lkb e nak valóban szándéka-e, hogy a pénzügyi spekuláció ilyen fellépjen? Szándékában áll-e, hogy mindent megtegyen, hogy az Európai Uniós tagállamok közötti spread különbségeket csökkentse? Fellépe ezen rendszer ellen, amely a, regál, a reálgazdaságokat dönti romba a tagállamokban, és amelyel magát az EU-t is kára viszi? Pretzel képviselő egy percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, drági úr, hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Most eh, az euró 20. évfordulóját eh, ünnepeljük, ugyanakkor az igazság az, hogy az euróövezeten belüli egyenlőtlenségek továbbra is óriásiak. Kifejeződik ez egyfelől a napi hitelekben, illetve a gazdasági mutatókban, főleg ha az ipari fejlődést nézzük, például Olaszország vagy Franciaország esetében, de kifejeződik ez abban is, hogy a bérek alakulásánál például Németország jelentősen le van maradva az euróövezet világszerte azon térségekhez tartozik, ahol a legalacsonyabb a gazdasági növekedés az elmúlt években. Ez így volt, még Afrika jelentős részei is jobban fejlődtek az elmúlt években, mint eh, ahogyan azt az euróövezet tette és eh, Venezuela talán lehetne egy példa arra, hogy eh, vannak rosszabban, rosszabbul fejlődő országok is. De a tény az, hogy továbbra is adósságot halmozunk fel, és ezért messze menően Drági úr is felelős. Köszönöm. Szinadinusz képviselő egy percben. Drági úr, az ön intézménye mögött találhatók ennek a színjátéknak a valódi felelősei, a megbízók, a nemzeti tagállamok, az állam és kormányfők, akik gyors pénzt akartak, és éppen ezért lemondtak szuverén jogaikról, és eljátszották az állampolgárok jogait. Ön egy központi bank vezetője, aki illetékes a pénz összegek kezeléséért, de nem a kereslet, illetve a gazdaság irányításáért azért, hogy a foglalkoztatást vagy a vásárlóerőt erősítse. Egy valamit tett, el, teljesítette az unió parancsait, ez azonban csak Németországnak és a szatellit országainak az érdekét szolgálja. 2008 óta ez milliárdokba került. Minden egyes önáltal meghozott intézkedés mutatja, hogy mekkora a torzulás az Európai Unióban egy olyan LKB-nak köszönhetően, amely egy nem teljes Európai Uniót irányít. Fangden Kendenára képviselő. Jó napot kívánok mindenkinek! De jó estét! Ma ünnepeltük az Euró 20. évfordulóját, de nem olyan régen még az euró és az euró létezése kockán forgott. E válságot sikerült leküzdenünk, de az EKB hogyan tudta megmenteni az eurót? Az Európai Unió nagyon mély válságban volt, de sikerült megtanulnia önállóan kijönni ebből a válságból, és nagyon érdekes azt látni, hogy milyen nagy kihívásokkal sikerült meg leküzdeni ezt a nehéz helyzetet. És azt gondolom, hogy a tagállamok részéről is nagy szolidaritás mutatkozott, tehát nem csupán az LKB volt végül is az, amely megmentette az eurót. Hogyan Tudunk azonban haladni. A következő válságra felkészülünk, vagy pedig az LKB-ra bízzuk, hogy a mi problémáinkat megoldja helyettünk. Nagyon sokan bírálták az LKB-t, hogy a mandátumát leküzdve, azt meghaladva járt el, azonban azt biztosítani kell, hogy megfelelő mechanizmusok legyenek, amelyek biztosítják az euró megmentését. Ruonen Lerner képviselő, egy perc. Euroopan keskuspankin vuosikertomusta koskevassa mietinnössä... Köszönöm szépen. Az EKB éves jelentése kimondja, hogy 2017-ben a gazdaság a lehető leggyorsabban növekedett az elmúlt